javaslatot a Mercosur delegáció elnevezésének megváltoztatására vonatkozóan, ez szerint a Mercosur országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős delegáció lenne az új név. Vannak-e kifogások ezzel szemben, hogyha nincsenek, akkor ezt a javaslatot